Kezdjük az ülést. Ma délután az első pont az elnök közleményei a koordinátorok ajánlásairól, tehát szeptember 24-éről, ezeket elektronikus úton elküldtük, és mivel semmi megjegyzést nem kaptam, elfogadottnak tudjuk őket tekinteni. Most akkor térjünk át a szavazásra. Nyilván kérem, hogy a szavazólistát mindenki használja, mert már a kezdete kezdetétől eléggé kiegyensúlyozott lesz néhányuk. Úgyhogy azonnal kezdeném is Eckhout kollégáival a 106-os cikk alapján, úgyhogy azonnal meg is nyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk, tehát kérem mindenki elektronikus úton szavazzon. Mindenki szavazott? Lezárhatjuk a szavazást? elutasítottuk 34 nemmel, 30 igennel és 3 tartózkodással. Következik a 106-os cikk alapján a kifogás, a bizottság rendelete az Európai Parlament és a Tanács rendeletének hatályon kívül helyezéséről, hulladékokról és bizonyos ö, egyéb irányelvekről. Kostinger asszonyé, megnyitom a szavazást. Mindannyian szavaztak? Igen, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39 nemmel, 21 igennel, 7 tartózkodással. Akkor következik a 12-es pont. Megint csak kifogásról van szó. Kostinger kolléganő nyújtotta be a 106-os cikk alapján. Megnyitom a szavazást. Mindannyian szavaztak? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 40 nemmel, 20 igennel és 7 tartózkodással. Andiamo al punto 13 akkor nézzük a 13-as pontot. A csomagolásra és a csomagolási hulladékról szóró irányelvnek a könnyű műanyag hortasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosítása. Auken kolléganője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, kedves kollégák, hogy most fogunk szavazni a nejlonzacskókra vonatkozó irányelvről. Nagyon jó kompromisszumot sikerült kidolgoznunk, amit a ciklus végén minden frakció támogatott. Ennek alapján szeretném kérni, hogy támogassák azt, hogy megkezdjük a tárgyalást a tanácssal, ezért kérem a megbízást az önök részéről a mandátumot. Köszönöm szépen. Vi ricordo che il voto per il Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy abszolút többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Eh, no, c'è uno in più. Il PPE ha in questo momento un votante in più. Egyel többen szavaztak, úgyhogy kérem, hogy a néppárt egyik póttagja vegye ki a szavazókártyáját. Köszönöm szépen, tökéletes, lezárom tehát a szavazást. Hatvannyolc igennel, tehát Un voto più forte di così, collega Auken, non so come avrebbe... Nem tudom, Auken asszony ennél jobban meg lehetett volna szavazni. Úgyhogy a delegáció, amely három oldalú tárgyalásra megy, összeállt. Auken kolléganő Olveni kollega, a néppártól Bolefe kollega, a szocialistáktól Görling kollega, ő, az ECR, Kerlandi kollega az Aldétól, Forensa a GUE képviseletében, Éli pedig az EFT képviseletében. Akkor következik a 14-es pont. Faria kollégát keresem, és azonnal meg is adom a szót az előadónak, hogy tájékoztasson minket erről a témáról. Köszönöm szépen! Auken kollégához hasonlóan én is arra kérem a kollégákat, hogy támogassanak a széndiokszid kibocsátások monitorozásával kapcsolatos témában. Ugye egy tengeri szállításról van szó, úgyhogy csak ennyi. Köszönöm szépen. Anche in questo caso è Ebben az esetben is abszolút többségre van szükség, úgyhogy megnyitom a szavazást. Avete votato tutti, possiamo chiudere il voto. Mindenki szavazott? Lezárhatom a szavazást? 59 igennel, 7 nemmel, 3 tartózkodással végződött. Ebben az esetben a tárgyalócsoport Faria kollégából áll, aki az elnöke lesz, Christopher Fellner a néppárt részéről, Hutland kollega a szocialistákat képviselve, ECR itt nem volt senki, nem kaptunk nevet. Talán Duncan kollega, köszönöm. A Bounce kollega GUE, Robin kollega a Zöldek, és Fronte kollega az EDF képviseletében. Adesso andiamo alla Punto successivo, il punto qui. A következő napirendi pontunk a 15-ös, az ENSZ limai konferencia tükrében van egy szóbeli kérdésünk az egyeztető bizottsághoz, az ENSZ, ez a 2014-es ülését illetően. Nyilván ebben az esetben is mindenki megkapta a kérdést. Kérem, hogy akkor feltart, készfeltartással szavazunk, ki van mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. La seconda, anche l'oral question. A második is ö, szóbeli kérdés a tanácshoz. Készfeltartásra kérdezem, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Következik a következő napi rendi pont. per la politica economica. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere 2014 év prioritásai, a 16-os napi rendi pont. A véleményünk előadója Gerbrandi kollega volt. Ha kéri, megadom neki a szót, vagy szavazhatunk már is. Úgy tűnik igen. Kezdjük akkor a szavazást. Egyes módosító az előadó nem támogatja. Ki van mellette? készfeltartással szavazunk fel mellette, ellene. Ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindannyian szavaztak? Lezárhatom a szavazást. Elutasítottuk 36 nemmel, 32 igennel, és egyetlen egy tartózkodás sem volt. Kettes módosító kompatibilis, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Ellene. Úgy tűnik, hogy eléggé hasonlóak voltak a számok, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindannyian szavaztak? Lezárhatjuk a szavazást? Elutasítottuk 34 nemmel, 31 igennel. hármas módosító, Konecsna kollega módosítója, ki van mellette, ellene. Úgy tűnik számomra, hogy elutasítottuk. Négyes. Iveszkievic kollega módosítója mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító Melo kollégái mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos Konecsna féle módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Egyes kompromisszum. Öt frakció tollából, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Még mindig öt frakció tollából ki van mellette? ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító, Iveszkiewicz kolléga tollából, ki van mellette? Nincs senki mellette? Ellene? Tartózkodás? elutasítottuk. Tízes módosító, Görling kolléganői mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, öt politikai frakció, tollából mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es Konecsna féle. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem, bocsánat, mondja az elnök úr, elutasítottuk. Emendamento 13, grammatica. 13-as, grammatikákis féle mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 14-es, Gerbrandi féle módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, Görling féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os Meló kollega módosítója. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 17-es. Slack kollega. Slack kollega. Nem, ez már okofogyottá vált. 18-as, ez kompatibilis, többel is, grammatikák is félre mellette. Mivel a 15-16-ost elutasítottuk, a 17-esről szavazni kell, az Krelek kollégáiról, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es Konecsnak kollega módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as Görling kollégái mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es Görling kollégái mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 22-es Skleck féle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as. Gerbrandi féle mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es. Legféle. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. jó, kiegyensúlyozott. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 25-ös fogyott elvált, 26-os görlingféle ki van mellette. Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 27-es, Pedicini kollégáig, két részben szavazunk róla. Első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A második rész okafogyottá vált, 28-as, slegféle mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es, legféle, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, legféle, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Il... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37 nemmel. 31-es módosító következik, kaputó kollega tollából, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az összes többi módosító indítványnak, a 32-es, 33-asnak okafogyottá kell válnia. Négyes kompromisszumról szavazunk, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Az összes többi okafogyottá válik, Úgyhogy a végszavazás következik elektronikus úton. Megnyitom a szavazást. Possiamo chiudere il voto. Lezárom a szavazást. A véleményt 53 igennel elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Adesso passiamo al... Most pedig következik a 17-es pont. Befejeztük a szavazást. Következik a 17-es napi rendi pont. És beszéljünk a limai konferenciáról az éghajlatváltozás témájában. Con eh, Alcuni colleghi? Néhány kollégával. Igen, értem, hogy befejeztük a szavazást, de aki maradni szeretne, tegye azt csendben, hogy a munkát folytathassuk. Aki viszont ki szeretne menni a teremből, tegye azt csendben, hogy a szakbizottság folytathassa munkáját. Come rapporter farò una breve introduzione. Előadóként rövid bevezetőt szeretnék tartani az állásfoglalás tervezetről, amelyet készítettünk, és aztán nyilvánvalóan a többi társelőadóval mindenki majd elmondja véleményét. Nos, Fontos aspektusok vannak ebben a dokumentumban, amelyeket az Európai Parlament támogat a nemzetközi éghajlatváltozási vitában. Az állásfoglalás tervezet ambiciózusabb szempontból tekinti a, az Európai Unió álláspontját a COP20-as limai konferencián sürgősen fel kell lépni. Szükség van arra, hogy minden állam azonnal csökkentse a CO2 kibocsátását és az összes többi ö, gáz kibocsátását. Egy kis maximális értéket kellene elérni, hogy legalább 2050-ig 50%-kal csökkenjenek ezek a kibocsátások az 1990-esekhez képest, eh, hiszen az átlag hőmérséklet eh, eh, emelkedést továbbra is csak két Celsius fokig akarjuk megtartani az ipari forradalmat követő időszakban. A limai konferenciát követően a nemzetközi remélhetőleg megkötendő 2015-ös megállapodás előkészítéseképpen jár el. A Durbani platform nagyon fontos ebből a szempontból. Ezen kívül, amik a célkitűzéseket illeti, ez benne van a dokumentumban, 2020-ig Mindenkinek multilaterális értékelést kell készíteni arról, hogy hogyan léptek előre a kibocsátás csökkentés terén 2020-ig. Tehát először is, mivel léteznek már is ö, tudományos adatok, illetve feladatvállalások az érintettek részéről. Aztán, ami a finanszírozást illeti, mindenkinek hozzá kell járulnia ehhez a kopenhágai megállapodás értelmében, annak érdekében, hogy közösen 100 milliárd dollárt mobilizáljanak 2020-ig. Különös tekintettel az Európai Unió és tagállamai saját pénzügyi alap mobilizálásukat kell felerősíteniük 2020-ig. Végül pedig ami a tengeri és az légi közlekedést illeti. Nagyon gyors fejlődésre van szükség ezeken a területeken is, hogy elérjük a célokat, kielégítő eredményeket felmutatni, ami a közlekedés, tehát a légi, illetve a tengeri közlekedés területén az üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának csökkenését illeti. Most pedig megadom a kollégáknak a szót, először a néppárt nevében Belet kollégának. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr, az ENSZ New Yorki csúcsa után egy nappal világos, hogy parlamentként világossá tesszük, hogy továbbra is támogatjuk az ENSZ folyamatát, és aktívan részt veszünk abban, hogy kitűzzünk egy ambiciózus célt, a Párizsi konferencia jövő év végén, elnézést, elnézést Ivo valahol egy tolmácsolási probléma merül fel. Megoldották a problémát? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek Florenc úr nevében más ülésen van. Mire is van szükség, mit kell tennünk? Természetesen egy hangon kell beszélnünk, ez egy fontos dolog. Límában és Párizsban is. Az EU csúcson október 23-án, 24-én fontos lépést kell tenni, egyértelmű elkötelezettséget kell vállalniuk az állam és kormányfőknek, világosság kell tenniük, hogy folytatjuk az erőfeszítéseket azzal a céllel, célral, hogy csökkentsék a globális felmelegedést, legalábbis a növekedést 2 Celsius fok alatt tartsuk. A második pont világossá kell tenni az INDC-ket. A nemzeti hozzájárulásokról van szó ez a célhoz. Vannak nemzetek, amelyek élenjárók ebben és eh, ezt világosá is kell tenni, hogy mi ebben szerepet eh, játszik eh, Límában és Párizsban, így lehet megállapodást elérni a megfelelő kritériumokról. A harmadik pont a monitoring, a jelentéstételi igazolási rendszer feltétlenül fontos egy új megállapodás keretei között, tehát erősíteni kell ezt a területet, hiszen a kötelezettségek betartása rendkívül fontos. Itt ellenőrzések, párhuzamos ellenőrzések nagyon fontosak a felelősségvállalás, a kötelezettségvállalás során. Ezt meg kell tenniük a tagállamoknak, vállalniuk kell azon államoknak ezt, tehát a monitoring, a jelentéstétel és ez visszaigazolás. Az utolsó pont pedig, amit szeretnék megjegyezni elnök úr, egy túl életképes, stabil széndiokszidár mechanizmus kialakítása, és tegnap ezt hallottuk a New Yorki beszédben is, amit a főtitkár tartott, hogy a hitelességünk forog kockán, ez EU-ként egyedülálló rendszerünk van a világon, ez egy nagyon jó dolog, de strukturális reformra szorul meggyőződésem, bízom benne legalábbis, hogy sikerül ezekben a pontokban megállapodásra jutni, és haladni is lehet ezen a területen az olasz elnökség alatt és a lett elnökség alatt folytatjuk ezt a munkát. Ambíciózis céljaink vannak, de ez rövid távon is remélem, hogy sikerül bevonni az érintetteket. Szeretném még elmondani, hogy a COP16-on jártam Cancúnban, Mexikóban, és úgy látom, hogy van bizonyos haladás ezen a területen. Azt gondolom, hogy múlik az idő, és lépnünk kell feltétlenül itt az ideje. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, Gyulin kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Sokan ott voltak Kopenhágában is, és látták a kollégák közül, hogy milyen csalódás, csalódást okozott az ottani eredmény, illetve hogy nem volt eredmény. Párizsban ezt nem engedhetjük meg magunknak újra. Ennek az egyik alapköve az, hogy sikeresen lezárjuk a límai klímakonferenciát. Ott kell a megfelelő elemeket kialakítani, amelyek aztán a párizsi találkozón eredményre vezetnek és megállapodásra, kötésre vezetnek. Egy néhány komponest említett elnök úr ön is. Valamennyien ismerjük ezt. Kötelezettségvállalásokról van szükség globális szinten a klímaváltozást okozó gázok csökkentésére. Tegnap New Yorkban itt fontos lépések történtek. Szerintem a nagy kibocsátók is úgy tűnik, mint például az Egyesült Államok, hogy készek tenni valamit, ők is kiraknak valamit az asztalra. Ez volt az oka annak, ugye, hogy Kopenhágában nem jutottunk tovább Kína, és Egyesült Államok játszott pingpongot, egymásra mutogatva mondták, hogy az Egyesült Államok a legnagyobb szennyező, hogyha ők nem csinálnak semmit, mi nem csinálunk semmit, mondták a kínaiak fordítva, ugyanezt mondták az amerikaiak, tehát úgy tűnik, hogy van esély rá, ha nem is az összes állam esetében, de a legtöbb állam hajlandó részt venni egy ilyen megállapodás aláírásában ami a két fokos, Celsius fokos klíma célkitűzést illeti. Persze tisztázni kell, kinek mi a dolga ebben, ezt még világosá kell tenni. Ha megnézzük a történelmi terheket, akkor az ipari államok kétharmadban vannak benne ebben a küszöbb országok, a feltörekvő országok most csatlakoznak inkább, most hozzák be azt, hogy ők is megterhelik az atmoszférát, tennünk kell tehát eleget Limában, Párizsban, stb. És ezzel eljutottunk az eu is, amit mondani akartam. Remélem, hogy elég erő és akarat van bennünk abban, hogy a három klímacélt elfogadjuk. Parlamentint mi elmondtuk, mit akartuk a három kötelező céllal, ne egy kötelező cél legyen és abban bízom, hogy ide el is jutunk ennek a parlamentnek meg kell találni a szükséges nagy többséget, hogy a tanácsot és az Európai Bizottságot ebbe az irányba szorítsuk. Persze kérdés, hogyan finanszírozzuk a klímavédelmet, ez egy fekete doboz egyelőre. New Yorkba se láttam, hogy a 100 milliárd, New Yorkba se láttam, hogy a 100 milliárd hogy jön össze. Várom a nagy innovatív gondolatokat mert a költségvetéseink azért elég szűkösek, a 100 milliárdot ott keresgélve nem fogjuk megtalálni, ezt a magánszektorból PPP keretében lehet eh, talán megoldani új ötletekkel, hogyan tudjuk az egész világon a klímavédelmet finanszírozni. Ami a szubvenciókat illeti, a klímát károsító tevékenységeknél, ez nagy téma Európában és globálisan is, azt hiszem, ennek neki kell állnunk végre, oly módon, hogy amit nem akarunk, azt ne finanszírozzuk. Isabelle Lövin től jövök, aki egy jó rendezvényt szervezett ebédidőben, hogy az Arktis olvad, és ott elhangzott, hogy bizonyos bankok, mint az UBS Svájcban, a a Deutsche Bank is elmondta, hogy mi nem finanszírozunk szénerőműveket és elébb, el, el, el, egyéb foszilis forrásokat. Tehát ilyen értelemben az államoknak is arra kell figyelniük, hogy a pénzt, amit szubvenció keretében osztanak el, megfelelő projektekbe továbbítsák. Azt hiszem, hogy ez a tervezet jó alapelnök úr, megnézzük az itteni vitát, meglátjuk majd milyen módosítók születnek. Köszönöm. Grazie, adesso la parola al... Köszönöm. Most Duncan kollégai a szó az ECR nevében. Chairman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECL frakció üdvözli ezt az állásfoglalás tervezetet, azonban néhány megjegyzéssel élnék, és remélem, hogy a szövegtervezettel kapcsolatban sikerül megállapodásra jutnunk. Először is elmondanám, hogy az országok fejlettségi szintje, jövőbeli lehetőségei eltérőek, és ez jelenti a lényeget. Minden ország számára tisztességes kötelezettségvállalásokkal kell élnünk és nagyon fontos, hogy ezeket tudjuk is teljesíteni. Nagyon határozott szabályokat kell megfogalmazni, ugyanis nyilván nincs annak értelme, hogy követelésekkel élünk, azokat azonban nem tudjuk ellenőrizni. Úgyhogy a hitelességet minden országtól meg elvárjuk, nem csak a fejlődő, hanem a fejlett országoktól is. Azt gondolom, hogy a kibocsátás kérdése nagyon fontos téma, és muszáj a leginkább védtelen országokat támogatni ebben és segíteni. Öt eh, teljesítendő célt szeretnék látni ebben a vitában meg kell állapodnunk, hogy hogyan tudják az országok saját kötelezettségvállalásaikat érvényesíteni. A tárgyalásos szövegnek a szövegben is meg kell állapodnunk, illetve abban, hogy a 2015-ös szöveg felé hogyan tudunk el lépni az éghajlatváltozással kapcsolatban megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk, illetve azt megnézni, hogy a technológiát hogyan tudjuk a valóságban használni, nem csupán a laboratóriumokban vagy az osztálytermekben. Ha ezt meg tudjuk tenni, jelentős előrelépéseket tudunk elérni, és a legfontosabb része ennek a finanszírozás, ugyanis csak a megfelelő finanszírozással tudunk teljesíteni ilyen kötelezettségvállalásokat. Az állásfoglalás tervezetet ki kell igazítani. Természetesen az egyes bekezdés korábbi kop állásfoglalásokon alapul. Hogyha a 2020-as csúcsot várjuk el, talán még az is egy kicsit túlzás lehet. Úgy gondoljuk, hogy inkább az 50%-os csökkentésre összpontosítsunk. Aztán a kettes bekezdés az enyhítési kötelezettségvállalások tisztázásában segíthet. Nagyon fontos, hogy az összes ország a 2005, 2015 első negyedévében már számoljon be erről, ami pedig a megfelelést illeti, úgy gondolom, hogy ezen a területen is a párbeszédet fel kell lendítenünk. Úgy nyelvezetet kell használni, ami kihangsúlyozza az adaptáció, az alkalmazkodás kérdését. Azt gondolom, hogy jelentős előrelépést értünk el, elnök úr, és remélem, hogy a vitához így módon megfelelően hozzá tudunk járulni majd Limában. Köszönöm. Köszönöm. Biztos vagyok benne, hogy sok módosító indítvány születik majd ezen megjegyzések alapján. Most Gerbrandi kollégáé a szó a liberálisok nevében. Sports you have. Hm. Elnök úr, a sport van, amit formának nevezünk, ez úgy sok tényezőből adódik össze. Időnként az az érzése az embernek, hogy egy sportoló formában van, aztán később pedig nem úgy jön a dolog. A politikumban is van ilyen, ott momentumnak hívják, nyomatéknak hívják ezt. 2009-ben a Koberhága felé vezető úton úgy gondoltuk, hogy itt van ez a nyomaték, ez a momentum, hogy végre megszülessen a eh, nemzetközi megállapodás, és hát nagyon nagy csalódással járt ez utóbb. Többen voltak ott közülünk, mások eh, talán tanúi lehettek ennek máshonnan és azóta nem láttuk ezt a momentumot újra a klímaváltozás ügyében. Most a Párizsba vezető úton a leggyorsabb út Párizsba Limán keresztül vezet pillanatnyilag, azt kell, hogy mondjam, az az érzésem, hogy ez a momentum, ez a nyomaték visszajön, visszatér több okból, persze. Az egyik negatív ok az az érzésünk, hogy sürgető a dolog, és egyre inkább azzá válik, és a Genfi jelent, szervezet jelentése jelzi, hogy a CO2 koncentráció sose volt magasabb, mint napjainkban látunk Egyesült Államokból és máshonnan a világon katasztrófákat, amiket közvetlenül összefüggésbe lehet hozni a klímaváltozással. Vagyis ez az egyik oka annak, hogy érezzük, hogy sürgető a dolog. Másrészt pedig a magánszektor is elindul már még fokozottabban, mint Kopenhága előtt a klímatechnikába egyre többet fektetnek. Vegyük például Kínát, egy hatalmas klímtek piac kezd kialakulni, és kivonulnak a beruházók a foszilis energiából, amerikai eh, nagy cégek nem mennek bele a a széniparban a Rockefeller család például 50 milliárd dollárt von ki a foszilis energiahordozókból. Ez megint csak a momentumot jelzi, és most látjuk, hogy jelentés jelentést követ, mindazt mutatva, hogy a klímaváltozás elleni fellépés az alacsony szét széndiokszid gazdaság kiépítése nem feltétlenül jelenti, hogy az iparunk kevésbé lenne versenyképes. Éppen ellenkezőleg erősítjük vele a versenyképességet, vagyis azt kell, hogy mondjam, egy sor momentumot látok, amivel bevezettem a dolgot. Azt hiszem, hogy Ban ki bátorító volt a beszédében, és nem csak az amerikai szereplőkről van itt szó, hanem vannak olyanok is, akik tényleg felvállalják ezt az ügyet, Obama elnök is, és azt látjuk, hogy Kína és az Egyesült Államok beszélnek egymással, igyekeznek közösen fellépni a klímaváltozás ellen és azt gondolom, hogy ügyelnünk kell Európai Unióként, hogy ne csúszunk vissza. Ezért nagyon bízom, hogy az Európai Tanács október 24-én tényleg döntést hoz majd, méghozzá erős döntést hoz egy klímacsomag formájában, Európa jövője érdekében. Líma egy lépés Párizs felé, Remélem, hogy a befolyásunkkal élni tudunk, hogy erősödjék ez a momentum, ez a nyomaték, hogy sikeresek legyünk Párizsban jövőre. Köszönöm. Grazie. E adesso... Köszönöm. Rodriguez Rubion asszonyé a szó a GUE nevében. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elnök úr tudják már régóta ezt a témát, nagyon sokszor megbeszélték a korábbi csúcs találkozókat, én magam személyesen először vagyok most itt egy népképviseleti szervezetnél, de ezeket a csúcs találkozókat én máshogy tekintem, inkább a társadalmi mozgalmak szempontjából. És ma reggel pedig, nos, én új képviselő vagyok, gyorsan és sokat tanulok önöktől, Például a széndiokszid kibocsátás jogosultságok ingyenességéről beszéltünk, és beszéltünk arról, hogy a lobby szervezetek milyen feszültséget eh, keltenek, félelmet érzünk, hogy mindig a foglalkoztatás, a munkahely és az egészség között kell választani. 400 ezer ember vonult ki New York utcáira, ez az Egyesült Államok történetének legnagyobb ilyen megmozdulása volt. Az éghajlatváltozás elleni küzdelem jelzéseként léptek fel. Ban Ki-moon hívta össze ezt a csúcs találkozót. Természetesen 19 ENSZ konferencia után, mielő, miut, amik az éghajlatváltozásról szóltak, a legtöbb állam, beleértve az Európai Uniót, nem csupán a cselekvés hiányát mutatják, hanem gyakorlatilag úgy járnak el, mintha az emberek életével, az élethez való jogával is játszhatnának. Így módon pedig a hitelességük szenved csorpát. Decemberben a népek csúcs találkozója fog összeülni ülni olyan népeké, amelyeket közvetlenül érint. Az éghajlatváltozás párhuzamosan az ENSZ csúcs találkozójával. Az egyenlőség, a közös felelősség elveit tiszteletben tartva, és az éghajlatváltozás esetében másfél Celsius fokos növekedést fogadnak csak el. A megújuló energiaforrásokra való áttérés támogatása közpénzekből, a helyi termelés támogatása a mezőgazdaság esetében alkalmazkodni a helyi közösségek élelmezési szükségleteihez. Ezek mind-mind olyan szempontok, amelyeket figyelembe kell vennünk, de ez a szakbizottság ezzel szemben megint csak ingyenes jogosultságot nyújt azoknak a szennyező vállalatoknak, amelyek visszaélnek ezzel, és szemben azzal a vitával, amit ma végighallgattunk, az Európai Bizottság semmiféle tudományos alappal nem rendelkezik. Ez a bizottság pedig milyen autoritással rendelkezik a kibocsátás csökkentés terén, hogyha nem hajlandó keményen fellépni a szennyező vállalatok ellen. Köszönöm. Grazie. Eh. Köszönöm. Ekaut kollégái a szó a zöldek nevében. And, and, um, it's, it's... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó hallani a kollégáktól, hogy mennyire foglalkoztatja őket, hogy globális megállapodásra jussunk. Hallgatjuk ezeket a gyönyörű történeteket, hát egy kicsit nehéz nem cinikusnak lenni, hallgatom ezeket a szép ígéreteket, szavakat, de akkor valóban küzdjünk is értük. Mert persze nagyon érdekes azt eh, felismerni, hogy 2009-ben ott volt Kopenhága, és nagyon jól emlékszem, hogy a legfontosabb vita a Strasburgi plenárison olyan 2009-ben volt, jó régen, ott volt az összes miniszterelnök, elmentek Kopenhágába, és elmondták, hogy mennyire fontos az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Minden politikus ezt hangoztatta, még a mi plenárisunkon is, majd a kudarcot vallott szán, e, csúcs találkozó után maga a szándék is megszűnt létezni. általában az éghajlatváltozásról szóló témákat hétfőn este tízkor beszéljük meg a plenáris ülésen, mintha az éghajlatváltozás már nem létezne. Nagyon furcsa változás ez, mert nemrég azt mondták a vezető politikusok, hogy az éghajlatváltozás nagyon fontos téma, most pedig már nem is foglalkozunk vele. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, ha van olyan forrás, ami évről évre növekszik, ez a megújuló energiaforrások mennyisége évről évre 5%-kal nő a mennyiségük az Európai Unióban, és nem lesz olcsóbb, öt évvel Kopenhága után megint csak azt beszéljük meg, arról beszélünk, hogy jaj, de jó, hogy talán most megint itt van a lehetőség, amit meg kell ragadnunk, de azért a politikusoknak üzenem, hogy nézzenek egy kicsit magukba, legyenek konzisztensek, olvassák el a régi beszédeiket. Remélem, hogyha ezt megteszik, akkor egy kicsit jobban tudnak majd az emberek bízni a politikusokban. nem szabad elfelejtenünk, hogy a belső konzisztenciánk hiánya is vezethet ahhoz, hogy az emberek már nem bíznak bennünk. Világszerte nagyon kellemes felvonulásokat tartottak az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében. Én Amsterdamban jelen voltam, ott voltam. Vannak emberek, akik már valóban a változáson dolgoznak, és arra kérik a politikai elitet, hogy valóban lépjenek, és ne csak ígérgessenek, hanem teljesítsék az ígéreteiket. ugyanis az üres szavak most már nem érnek semmit. Limával kapcsolatban a nagy kérdés az az, hogy Európa mennyire megbízható. Ezért az Európai Bizottságot arra szeretném felkérni, amely gyönyörű kis prospektusokat készít arról, hogy Európa mit tesz, és New Yorkban ezt kiosztogatja. Talán gondolkozzunk el azon, hogy mondjuk ha elmegy egy fejlődő országba, tegnap Barózó New Yorkban azt mondta, hogy igen, valóban vezető szerepet játszunk, és 2050-ig mínusz 85 százalékot elérünk. Barózó beszédéből töröljük ki ezeket a, az ígéreteket, mert hogyha a 2030-as ígéreteket megnézzük, nem mínusz 95%-ról beszélt, hanem mínusz 80%-ról. Tehát ezt jegyezzük meg és talán egy kicsit megbízhatóbbak, megbízhatóbbnak tűnhetünk. Természetesen a kibocsátás kereskedelmi rendszer reformja is nagyon fontos szempont. Örömmel állapítom meg, hogy a parlamentben nagy többséggel dolgozunk azon, hogy egy tonnánkénti 30 euró széndiokszid árat érjünk el, hát akkor valóban tegyük ezt meg, de elvárom mindenkitől, hogy akkor a kibocsátáskereskedelmi rendszer valódi reformját valósítsuk meg, és ne csak ígéreteket zengjünk. Aztán pedig ott van a finanszírozás. Már tíz éve ígérgetjük, hogy 2020-ig 100 milliárd dollárt fogunk eljuttatni a fejlődő országoknak. Azonban évről évre megszegjük ezt az ígéreteket. A fejlődő országok hogyan érezhetnek ezzel kapcsolatban? Hát látnak arra valami bizonyítékot, hogy teljesítjük az ígéretünket? Ha ezt nem, teszik meg, nem tesszük meg, akkor a fejlődő országok joggal mondják, hogy csinnadatt a hajcihő, aztán semmi nem történik. Az Európai Unió csak ígérget, ígérget, és megszegi a saját ígéreteit. Úgyhogy kérem, hogy ne dumáljunk, hanem tegyünk is valamit. Grazie. Adesso la... Köszönöm. Most az EDF nevében Mazuronis kollega következik. Thank you, Chairman. Milő kollégos. Köszönöm szépen. Límában, Peru fővárosában kerül sor a 20. klímakonferenciára, amit az ENSZ szervez, és azt gondolom, ez az utolsó állomás a nagyon fontos 2015-ös Párizsi találkozó előtt. A konferencia célja, hogy kidolgozzák a globális megállapodás fő vonalait a klímaváltozással kapcsolatban. A konferencia célja még az is, hogy a megállapodás egy tervezete megszülessen. Emlékezünk a Varsói konferenciára, amelyik a 19. volt, és én jelen voltam ezen a konferencián, akkor az akkori elnök lő ország nevében. Ha visszagondolunk, az Litvánia volt szó, és ha visszagondolunk, hogy milyen elvárások voltak ott, és hogyan sikerült ezzel dolgozni, akkor látjuk, hogy a límai konferencia sem lesz egyszerű. Azt gondolom, hogy általános eredményekre kell törekedni. Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése, a CO2 kibocsátás csökkentése, az átfogó cél, és ez a COP 21-es ülés 2015-ben lesz Párizsban, ahol az eredményt le akarjuk születelni. Az európai erőfeszítés önmagában nem elég. A kockázat az, hogy 2020 után átlépünk egy bizonyos biztonsági határt, ezért van házi feladatunk, amit el kell végezni egy nagyon konkrét akcióterv keretében, ahol meghatározunk minden országra nézve, hogy mi a teendője. Így tudjuk betömni az eddigi réseket. Egy globális tervre van szükség, nem csak az Európai Unió van érintve ebben, hanem a világ összes országát be kell vonni. Az összes országnak látnia kell, hogy be kell tömni a rést, a tudományos kutatás eredményei és következtetései között egyrészt, másrészt pedig a konkrét helyzet között. Ha csökkenteni akarjuk a kibocsátást 2020-ig, és azt követően akkor ténylegesen lépnünk kell Egyelőre nem tettünk eleget, hogy elérjük a 2 Celsius fokos célt. Ez azt jelenti, hogy más országokat is bátorítanunk kell, magán vállalatokat, bankokat is bátorítanunk kell abban, hogy együttműködve érjük el az eredményeinket. Köszönöm. Grazie. Adesso... Köszönöm. Most Szvika kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. A szakbizottságunk régebben is és most is számos alkalommal vitatta meg a klímaváltozást, egy új állásfoglalásra is törekszünk, amely azért ambíciózus. A lényeg az, hogy 2020-ig 50%-os csökkenésről számolhassunk be. És nem szerencsés azt hallani, hogy 1990-ből indulunk ki, de hát mi kötelezettséget vállaltunk, hogy a globális felmelegedést csökkentsük, vagy legalábbis ne lépjük túl a két fokot, és itt igyekszünk bevonni mindenkit, aki érintve van, hogy teljesítse a kötelezettségét 2020-ig a kopenhágai megállapodás értelmében. El kell, hogy mondjam, hogy én is ott voltam Kopenhágában, az európai tanács nevében, és bizony csalódást okozott, hogy a csúcs megállapodásából igazából nem sikerült megvalósítani semmit. Sokat várok Páristól, éppen ezért tegnap New Yorkban bátorító hangokat hallottunk, és Lima is fontos állomás lesz. Reméljük, hogy a vitatott célokat mind el tudjuk érni, és, de az egy dolog, hogy elérjük a célokat, ezt meg is kell valósítani, át kell ültetni a gyakorlatba. A tagállamoknak pénzügyileg hozzá kell járulniuk, de nem csak nekik, hanem másokat is be kell vonni, hogy a monitoring, a jelentéstételi rendszer is kellő pontossággal kövesse azt, ami tényleg történik. Azt hiszem, hogy ez szinte a legfontosabb az egész állásfoglalásban. Meg kell még említeni a széndiokszid árakat. Erről is többször beszéltünk már. Úgy gondolom, hogy itt konszenzus van nagyjából szám a célok tekintetében, de a széndiokszidnál a konkrét gyakorlatban is eredményre kell jutnunk. A konkrét eh, szereplők eh, eh, Egyesült Államokban, Kínában is fontos szerephez jutnak, szeretném megemlíteni hogy a fejlődő országok még nem járultak hozzá annyira, mint más államok, de hát ők szenvednek a leginkább ettől a témától. Horvátország esetében elmondhatjuk, hogy mi is arra számíthatunk, hogy áradások lesznek, már eddig is fokozottan fordulnak elő ilyenek. Pénzügyi erőforrásokra van szükség, hogy erre fel tudjunk készülni. Én ö, Mindenképpen üdvözlendőnek tartom, hogy megszülessen a megállapodás. szeretnék még beszélni a légi és a tengeri közlekedésről is. Grazie, adesso Köszönöm, köszönöm szépen, Peter Líze következik, parancsoljunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett az állásfoglalás tervezet kidolgozásában. Jó Leinen már említettem a déli rendezvényt Lövin kolléganő, és mások szervezték ezeket. Egy dolog vált világossá, amit, vilá, amit szerintem szem előtt kell tartanunk. Egyszerűen nem mindegy az, hogy mikor kezdjük el a klímavédelmet, és hogy mennyire tudunk gyorsan működni. Vannak úgynevezett tipping pointok, amikor átfordulnak a dolgok az ökorendszerben, tehát ha az emissziót nem kellő időben csökkentjük, akkor nem tudjuk visszafordítani a rombolást, ami létrejön már többé. Mondok egy példát, Észak-Európában, eh, az Arktiszban vagy Oroszországban is azt látjuk, hogy metángáz van a permafrost, az állandóan befagyott talajban. Amennyiben ott olvadás indul meg, akkor ez a hihetetlen mennyiségű metángáz felszabadul, és akármilyen CO2 csökkentést érünk el, vagy a gyermekeink, vagy az unokáink, bármit tesznek, ezt a folyamatot már nem tudjuk leállítani. Ez ö, ö, konkrét példa arra, amiről beszélünk nem mondhatjuk azt, hogy egyetértünk most, és majd száz év múlva megváltoztatjuk, megjavítjuk a dolgokat. Van 7-8 példa az ilyen úgynevezett tipping pointra, amikor visszafordíthatatlaná válnak a folyamatok. Ezek önmagukban erősítik már utána a klímaváltozást. Ezért aztán sürget a kérdés. Úgy gondolom, hogy együtt mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy egy nemzetközi megállapodás megszülessen, ez nem lesz egy tökéletes, perfekt megállapodás. Ha mindenki önmagában egyedül írná meg, akkor másképp alakulnának a dolgok, mint amikor az összes államnak egyet kell érteni. Ezért pragmatikusnak kell lenni, nem szabad bizonyos követeléseket támasztanunk. Annak ellenére, hogy a tudomány egyértelmű üzeneteket küldött, de hát az odavezető úton különböző folyamatokat kell beindítani, ezekre szükség van, de a lényeg az, hogy mindenki vegyen részt ebben. Ma délelőtt már utaltam az ipar szerepére, örülök, hogy eh, sikerült megnyerni mi a Carbon Leakage szavazást, eh, most az ipart szólítom fel, segítsenek nekünk. Nem lehet elfogadható az, hogy az ipar azt mondja, hogy politika csinálja egy globális megállapodást, eh, ők mindenhol ott vannak, itt van a vegyi ipar például, az európai vegyiparról beszélek, hát nekik az Egyesült Államokban is vannak vállalataik, akkor menjenek Egyesült Államokba, igen, Obama jó javaslatokat készített, akkor támogatjuk. Nem mondhatják ezek után, hogy az Egyesült Államokban fellépünk ez ellen, az EU-ban fellépünk ez ellen, és ti egy globális megállapodást, ami mindent megold. Óvatosan a civil szervezetekhez is fordulok egyébként, és a zöld barátainkhoz is fordulok, a civil szervezetek fő szerepe nem lehet az, hogy Európának többet kell tennie, többet kell tennie, hogy tízszer egymás után mondjuk, hanem globális megállapodásokra van szükség, ezért üdvözlöm a civil szervezetek részvételét sokakat ismerek közülük nagyon jól, például sokan támogatják a civil társadalmat Kínában. Igenis, Kínában is a klímaváltozást tudatosítani kell, és a folyamatokban ott is figyelembe kell venni. Európának eh, persze többet kell tennie, de mi fontos részesei lehetünk eh, annak, amit teszünk, és eh, ha okosan állunk hozzá. A civil társadalom pedig valamennyiünket érint, láthatjuk, hogy hétvégén a tüntetésekkel nagy lépéseket tettünk. Jó dolog, hogyha nem csak a politika, nem csak a civil szervezet, nem csak az ipar foglalkozik ezzel, hanem mondjuk a művészek is, és sokan mások, akik véleményalkotók közé tartoznak. Fokozottabban kell részt venniük ebben, mint hogy eddig tették, és akkor jobban haladunk az utolsó a légi közlekedés és a tengeri közlekedés, az elnök úr megemlítette ezt. Szeretném ezt konkretizálni. Azt gondolom, hogy a klímaváltozás felelősei, akik klímában találkoznak, egyértelmű üzenetet kell, hogy küldjenek az ICAO-nak, a légiközlekedési szervezetnek és az IMO-nak is, amely a tengerészetért felel 97 óta ennek a két szervezetnek feladata, hogy a tengeri és a légi közlekedésben oldják meg ezeket a nehézségeket, és aztán ők beszélnek is bőven, de hát az a gondjuk, hogy sokan vannak a féken közülük. Sokkal több a fékfa, hogy úgy mondjam, mint az ENSZ folyamatában. Az ICAO és az IMO esetében sokkal többen vannak, akik fékeznek, mint Párizsban vagy Límában a 3C-nél. Ezért egyértelművé kell tenni Límából és Párizsból, hogy akin, ha nem oldjátok meg a problémát, akkor elvesszük a hatáskört tőletek, és másképp fogjuk kezelni ezt a kérdést. Másképp ez nem fog működni. Szerintem is egy ilyen értelmű módosítót meg fogok fogalmazni. Szólítsuk fel ezeket, a szervezeteket egyértelműen határidővel együtt legyünk világosak, vagy oldjátok meg, vagy pedig visszakerül az ügy ahhoz, aki hozzátok delegálta, és akkor másfajta megoldást keresünk, és akkor ezek a szervezetek már nem tudnak majd beleszólni ebbe. Köszönöm. Köszönöm. Az alelnök úr következik. Elnök úr, kedves kollégák! Igen, már korábban is mondtuk, egy csomó csúcs volt már az éghajlatváltozásról, a fenyegetésről, amelyel szembe kell néznie a bolygónak, és hát elég szomorú, hogy nem léptünk erőteljesebben előre. Jó Leinennel Kopenhágában jártam egy delegációjával ennek a szakbizottságnak, az Envivel, ennek a parlamentnek a szakbizottságával 2009 végén, és végül is majdnem sikerült egy megállapodásra győzni, azt hittük, hogy már ott is vagyunk, de a végén aztán hátraarc következett, és gyakorlatilag az eddig ismert minden csúcson 2009 vége óta minden alkalommal csalódtunk egyre jobban. Azért a New Yorki csúcs, amely Limát készíti elő, illetve Párizst, nyilván nem tért el az eddigi gyakorlattól, de azért egy kicsit más kontextusban került megrendezésre, és ha fogalmazhatnék így, a klíma változik. Az állampolgárok mobilizálódtak, több tíz, több tucat városban a múlt hétvégén több mint 200, 400 e, ezer ember vonult ki, és hát azért New Yorkban ez nem igazán volt várható, hogy ilyen sokan lesznek. Aztán a mobilizáció a gazdasági világ tudatosodásában is megnyilvánul, Nikolás Stern is megerősítette újra, hogy az éghajlatváltozás, a felmelegedés elleni harc a befektetés, befektetések más irányba haladása, amelyek nem színalapúak, végül is ezt mutatják. A közelmúltban született a Nemzetközi Pénzügyi Alapnak egy dokumentuma, ez hasonlóképpen vonja le a, közvet, a következtetést. Ez nem, hogy visszavonná és visszafogná a gazdasági növekedést, inkább ösztönzi a kreativitást, illetve a vállalatok aktivitását. New Yorkban egy óriást hallottunk a papíripari cégek képviseletében Ázsiából, amely például nem a primér erdőket akarja felhasználni. Vannak olyan befektetők is, akik nem hajlandók például a foszilis tüzelőanyagok irányába elmozdulni. Úgyhogy világszerte láttuk a kivonulásokat a múlt hétvégén, ugye a gazdasági világ is tudomásul veszi ezt egyre inkább. Ott van például a technológia is, a, a, az intelligens hálózatok, a napenergia, stb. stb. Már csak a nemzetközi megállapodás hiányzik, amely megfelelően ambíciózus célokat tűz ki a világ gazdasága elé, annak érdekében, hogy a hosszú távú befektetéseket nyereségesebbé tegye azok számára, akik ezt a kihívást felvállalják. Úgyhogy gyakorlatilag itt állunk, és hát ma délelőtt sokan szóltak hozzá a széndiokszid szivárgásos témához, Hát ugye nagyon fontos a szavak világa, de a bizonyítékok nélkül semmi sem lehetséges. Köszönöm. Köszönjük ezt az utolsó mondatot és gondolatot is. Most pedig Balcó kollégája szó. köszönöm a szót. 2000 nine ben ten hónapig voltam az európai parlament képviselője és az envi bizottság póttagja. akkor a koppenhágai klmacsúcsra készültünk most kicsit úgy érzem öt év után mintha megállt volna az idő. természetesen újból azt hallom hogy az európai unió annak parlamentje milyen elkötelezettséget vállal milyen ambiciózus célokat tűz ki. ez helyes járjunk elő jól példával. Most is hallom a zöldektől az ambíciózusnál is ambíciózusabb célokat és a többség korvalását, és Kopenhág előtt is az volt a fő kérdés. A legfőbb szennyezők, Egyesült Államok és Kína vállal-e majd kötelezettséget? És most azt hallhatom, hogy legalább New Yorkban már arról vitázik Kína és az Egyesült Államok, hogy melyikük a legnagyobb szennyező az aranyérmes. Adjuk oda mindkettőnek az ezüstérmet, ne bélyegezzünk meg egyiket se, de a legfontosabb cél az lenne elérni, hogy ők vállaljanak jogi kötelezettséget. Mert mitől globális probléma ez? Az Unió hiába sepreget a saját háza előtt, ott nem maradt tisztaság, globális problémáról van szó, mi 13 százalék kibocsátásért vagyunk felelősek. Tehát természetesen teljesítenünk kell célokat, mozgósítani a civil társadalmat. De most derül ki, hogy ennek az 500 milliós Európai Uniónak és állam és kormányfőinek van-e politikai súlya, nyomásgyakorlása. És talán nekünk a parlamentnek az unió meghatározó tagállamai állam és főit kellene sorompóba állítani, mert különben nincs esélye arra hogy valóban olyan végrehajtható és számon kérhető kötelezettség szülessen ami ténylegesen globális szinten a legnagyobb szennyezőket is figyelembe véve ér el végre valami eredményt. köszönöm szépen! Köszönöm. Uh, alelnök úr, a szó parancsol. Képviselőtársaim, kedves kollégák! Délelőtt és ma délután is nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi a jelentősége a klímaváltozás elleni küzdelemnek, hol tartunk ma és milyen lépések szükségeltetnek. Beszélhetnék arról, hogy uh, egy zöld gazdaságra, zöld társadalomról áttérés, az hogyan hoz prosperitást a gazdaságnak. Beszélhetnénk arról is, hogy hogyan rendezi át a társadalmon belüli erőviszonyokat, hogyan tudja egy fenntartható energiarendszer demokratizálni a társadalmainkat. Én mégiscsak egyetlen dologról szeretnék most itt megemlékezni, illetve felhívni a figyelmüket. Kapcsolódva Líze képviselőtársamnak a felszólalásához, ki nagyon helyesen rámutatott a fordulópontoknak, a tipping pointoknak a jelentőségére, hogy vannak olyan helyzetek a globális klímarendszerben, amelyeken, hogyha túllépünk, akkor már nincsen lehetőségünk visszafordítani és kézben tartani a folyamatokat. Ugyanakkor Lize eh, képviselőtársam úgy beszélt ezekről a fordulópontokról, mint valamikor a jövőben egyszer elkövetkező eh, helyzetekről. Az a szomorú hírem van, kedves képviselőtársaim, hogy eh, ezek a fordulópontok, ezek nem a távoli jövőben vannak, hanem nagyon közel. Az a metán felszabadulási lehetőség, amiről Líze kollega is e, beszélt, a e, szibériai e, tundrán, a permafrostban, per, permafrost alatt található metán felszabadulás, vagy az arktikus óceán fenekén tárolt metának a felszabadulása, ez nem jövőbeni esemény, éppen idén jelentek meg a tudományos bizonyítékok arra, hogy ez zajlik. Azok a fordulópontok, amelyek után a klímaváltozás visszafordíthatatlaná válik és kezelhetetlenné válik, ez itt van a küszöbünkön, itt kopogtat az ajtónkon, sőt betette a lábát az előszobába. És én azt tudom mondani, hogy 30 eh, év múlva a jövő generációk nem azt fogják kérdezni tőlünk, hogy eh, milyen pragmatikus megfontolásaink voltak. Tudtunk-e megfelelő kompromisszumokat kötni? hogy rámutattunk elég hangsúlyosan Kína vagy az Egyesült Államok felelősségére. Egyetlen dolgot fognak tőlünk kérdezni, hogy mi megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy egy élhető, emberhez méltó életet biztosító bolygót hagyjunk neki körökül, vagy nem tettünk meg. Ez a felelősségünk. És az Európai Unió természetesen önmagában nem tudja megállítani a klímaváltozást. De azt látjuk, és eddig is láttuk, hogy messze a legaktívabb ezen a területen. Eh, az Európai Unió az az aktor a nemzetközi szintéren, amelyik eltökélt lehet abban, és közreműködhet abban, hogy a nemzetközi közösség felismerve a felelősségét az utánunk következő generációk iránt megtegye a szükséges lépéseket. Ha gyávaságból, megalkuvásból, rosszul értelmezett kompromisszumokból az Európai Unió kihátrál ebből a szerepből, akkor senki más ezt a szerepet nem fogja elvállalni, senki más nem fogja megtenni. Ez az Európai Unió, és ezen belül ez az Európai Parlament feladata, és én azt gondolom, hogy nekünk, mint a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának az a dolgunk, hogy hozzájáruljunk, hogy a Parlament és az EU el tudja végezni azt a munkát, amire hivatott, ami a felelőssége, és amire rá fognak kérdezni az unokáink, rá fognak kérdezni az utánunk jövő generációk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jávor elnök úr, Gervini képviselő következik. Igen, köszönöm, elnök úr. Én csatlakoznék ehhez a témához. Amikor 2008-ban az Európai Parlamentben a Kopenhágai konferenciára készültünk, nagyon sokan ott voltak ezen, még akkor is, és átéltük ezt a kollektív traumát egy ilyen konferencián, amelynek meg kellett volna oldani véglegesen ezt a problémát, és ahol óriásiak voltak az elvárások a médiák szerint, és ezzel szemben mindenki tudja, hogy milyen eredményre jutott. El kell mondanom, hogy egyszerűen meg vagyok többenve azon, hogy Washingtonban néhány hónappal ezelőtt találkozván a szenátorokkal a demokratikus oldalról, mert eh, a eh, republikánusok nem igazán akarnak velünk eh, találkozni, mert úgy tűnik, hogy a kiótói kérdések a másik oldalt érdeklik csak. Tehát úgy tűnik, úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok soha nem fogja aláírni ezt a megállapodást, és teljesen kizárt, hogy Obama ezt aláírja, illetve olyan törvényt hozzon Amerikában, amely egy ilyen aláírás támogatna. Ez ugye alkotmányos kérdés náluk. Ezért nagyon meglepődtem, amikor láttam ezt a nagy különbséget a valósággal és aggasztott, és aggasztana, hogyha Európa csak egy szép mesét mesélne. Aztán ugye jött a válság, és a válság azt hiszem nagyon sok drámai eredményt hozott. Végül szembesített minket a valósággal. Úgyhogy már konkrétabbá vált ez az egész, és ahelyett, hogy több kilométerrel a többiek előtt járnánk, végül is rájöttünk, hogy nem föltétlenül a vezető szerepet töltjük be. És nagyon örülök, hogy ez alkalommal tényleg sikerült megállapodást kötni. Mert ugye emlékezzünk vissza, mi volt Kiotóban. És hogyha nem sikerül globális megállapodást kötni, akkor nincs értelme folytatni. Ugyan folytathatjuk, de hát az eredmények nagyon kicsik lennének, és még azt is megkockáztatnám, hogy a nullával egyenlők. Aztán és Lima és Párizs lesz az a pillanat, ahol talán egy globális megállapodás születik. Azért is, mert mi mm, bátran tovább kell, hogy menjünk ezen az úton, és végre résztvevőként kell jelen lennünk a dialógusban. Mert végül is kisebbségben vagyunk a 10%-unkkal, ugye fantasztikusan tudunk elemezni, de a többi 90% az, akit meg kell győznünk. Nem lehet kötelezni őket erre. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy ha konstruktívan tudunk hozzáállni a kérdéshez, sikerül elérnünk ezt a globális megállapodást, és mindannyian meggyőződünk arról, hogy ez az egyetlen módja a problémá megoldásának, vagy az azzal való szembenézésnek, mert egyébként lehetetlenség. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mindig is úgy összeállnak a körülmények, ahogy ma, akkor kívánok mindannyiunknak jó munkát, és remélhetőleg, hogy a hosszú évek munkája végül is gyümölcsöző lesz. Köszönöm. Köszönöm, Elizabetta. Lovin Gölag következik. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik részt vettek az eseményen, amelyet én magam szerveztem Jó Lájnennel együtt, Péter Lízével és a vita során is többször megemlítették ezt, úgyhogy szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy tájékoztassam a kollégákat egy kicsit arról, hogy ezen az eseményen mit mutattunk be. Négy tudós jött el az óceánokkal, illetve az észak és déli sarkkal foglalkozó tudós, ami különösen fontos nyilván az éghajlatváltozás szempontjából, hiszen ez komoly kihatással van az óceánok és a sarkvidék állapotára. Bizonyos esetekben ezt a tipping pointot már elértük. Két tudós csoport jött, jutott nagyon hasonló következtetésre, amikor májusban a Washingtoni Egyetemről, illetve a Kalifornia Egyetemről érkező tudósok mindannyian az Antarktisz jégmezőjének olvadását igazolták, és nemrégiben egy független kutatócsoport is megállapította, hogy a gletszerek olvadása visszafordíthatatlan, megállíthatatlan, és ennek eredményeként pedig akár négy méteres tengerszint emelkedés várható. Ez nem ebben az évszázadban fog bekövetkezni. Talán ez lehet a sovány vigasz mindannyiunk számára, azonban nem tudjuk, hogy milyen gyorsan történik, ez ugyanis rajtunk múlik, a politikai döntéseinken múlik. egészen biztos, hogy be fog következni a gletszerek olvadása és a tengerszint emelkedése, négy méteres tengerszint emelkedés, azonban ennek az üteme rajtunk múlik. Más gletszereknél ugyanez megtörténhet. Úgyhogy, ha az Antarktisz teljes eh, jégtakarója elolvad, 55 méteres tengerszint emelkedésről beszélhetünk, úgyhogy a saját kezünkben tartjuk a jövőnket. Ami pedig az óceánok elsavasodását illeti, ezek nem találgatások, hanem nagyon könnyen mérhetők, ugyanis a pH értékét, hogyha megmérjük az óceánoknak, akkor láthatjuk, hogy ez az érték csökken. És a két Celsius fokos céllel, céllal is már látható, hogy a tengeri élőlényekre ez milyen komos, komoly kihatással lesz. Úgyhogy ennek a jelenségnek a kihatása olyan lesz, amit az evolúció során még soha nem tapasztaltunk. Például láthatunk olyan planktonokat, ahol, ha a pH értéket csökkentjük, arra, amit 2050-re jeleztek előre, ezek a kis élőlények, amelyek gyakorlatilag az óceánok táplálkozási láncának a lényegét jelentik, egyáltalán nem tudnak fejlődni. És ez pedig óriási ökológiai, társadalmi, gazdasági kihatásokkal lesz. Az akvakultúránál már láttuk ennek következményeit, az Egyesült Államokban például, ahol az osztriga akvakultúrák, illetve az, az, azzal foglalkozó gazdák már tapasztalhatták, hogy pontosan a tengerek elsavasodása milyen hatással van a terményeikre. Szeretném elmondani, hogy amikor az átállás költségeiről beszélünk, akkor azt mindig a jövőbeli költségek fényében kell néznünk. Tehát az áradások tekintetében Svédországban például idén-nyáron elképesztő áradásoknak voltunk szemtanúi, soha ilyet nem láttunk. Svédországban például a modern történelem legnagyobb erdőtüzét tapasztaltuk. Ennek nagyon komoly gazdasági költségei is vannak. És a vitában ezt is meg kell említenünk. Amikor arról beszélünk, hogy az ipar számára milyen nehéz az átállás. A szeminárium során pedig a Eurocall elnöke is ott volt, és megkérdeztük, hogy önök mit tesznek. Mik a terveik, stratégiáik a jövőre vonatkozóan. Például, hogyan kívánják csökkenteni a szénkitermelést. Az volt a válasza, hogy nem, nincsenek ilyen terveik egyáltalán, ez is érdekes. Tudjuk, hogy politikai kötelezettségvállalással és tervekkel kell előállnunk, és időnként akár tilalmakat kell megvalósítanunk annak érdekében, hogy az ipar mozduljon. ennek a politikus generációnak ezeket a lépéseket meg kell tenniük, és a megújuló energiaforrásokat pedig profitábilissá kell tenni szemben a foszilis erőforrásokkal. Azonban, amíg a széndiokszid kibocsátás ára tonnánként 5 euró, ez nem fog megtörténni. Az Európai Tanácsnak nagyon ambiciózus állásponttal kell előállnia kötelező érvényű, kötelezettség célokkal az energiahatékonyság vonatkozásában. Őszintén remélem, hogy ennek a felelősségnek, ennek a feladatnak meg tudnak felelni, és meghozzák a következő tanácsülésen ezt a fontos döntést. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó hozzászólás következik. Grizi kollega. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm a szót. Nagyon helyesen hangzott el, hogy túlságosan optimisták voltunk Kopenhágát illetően. Optimizmusunk túlzott volt. Gyakorta előfordul, hogy amikor túl magasak az elvárásaink, akkor nagyot csalódunk végül. Nagyon sok jelzés mutatott arra, hogy Kopenhága nem lesz sikertörténet. Még a bilaterális tárgyalások során is, mint lengyel parlamenti képviselő és külügyi bizottsági elnök, hallottam ilyen dolgokat. Nevezetesen, hogy a csúcs nem lesz sikeres a legnagyobb érintettek, a legnagyobb kibocsátók hozzájárulása nélkül egyszerűen nem tudunk a rendkívül kívánatos megállapodás érdekében semmi sikereset tenni. Ami az ipari ö, ágazati megállapodásokat illeti, nevezetesen, hogy a legjobb technológiákat ö, alkalmazzák ö, a kibocsátások csökkentése érdekében. Nem hiszem, hogy a leginkább energiaigényes ibarágak képviselték ezt a nézetet. Akkor hogyan tovább? Az elmúlt öt év során lépésenként sikerült volna jó eredményeket elérni, a lehető legjobb technológiák alkalmazásával. Varsóban, a Cseh Köztársaságban voltak ülések ebben a témában az érdekeltek részvételével, a tagállamok, illetve a fém, a cement ipar képviselői jelenlétében. Nos, hogyan tovább? A következő csúcsot illető elvárásaim eléggé szerények de azt mondanám, hogy most már elkerülhetetlen és elengedhetetlenül szükséges a globális megállapodás megkötése. Ugyan tökéletes megoldást nem fogunk találni, mert szorít az idő, de ezt a realitást el kell fogadnunk. Még egy dolgot engedjenek meg. Lehetnek a legjobb szándékaink, partnereink másképp és másképp értelmezhetik őket. Hadd éljek egy példával. Például a repülés teréni a kibocsátások csökkentése. Vannak olyanok, akik például nem kapnak szlotokat, hogy Szibéria fölött repüljenek, például azok, akik, nem, akik ezt a célt tűzik ki maguk elé. Mások viszont Európán kívül igen, és így versenyképesebbek lesznek az EU légitársaságok kárára, akik viszont tiszteletbe tartják a szabályokat. Tekintsünk csak vissza egy kicsit az időben. Az EU ipara részben Európán túra került, mert olcsóbb a munkaerő, mert nincsenek olyan szigorú szabályok, amelyek a termelésre vonatkoznak. Két évvel ezelőtt például ott volt az az eset, amikor a textilgyár összeomlott, és 2000 meghaltak a baleset következtében. Bangladesben európai cégek számára EU tagállamok számára gyártanak, beleértve Lengyelországot is. Ugye beszéljünk a nagyvállalati felelősségről. Sajnálatos módon nagyon sok cég nem tartja tiszteletbe a szabályokat. Ennek következményeként a helyiek, az éghajlat mindenki károsul. Mi viszont előnyt húzunk ebből. Elég keserű következtetés ez, de ma a vita során bizony ezt ki kell mondanunk. Ezen kívül hadd mondjam el azt is, hogy nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni az ilyen jellegű több oldalú tárgyalások során. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy el akarunk-e érni olyan célokat, amelyek az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak. Néha paradoxonokkal kell szembenéznünk. A megújuló e, energiát előállító berendezések iparága egyszerűen e, virágzik Kínában. Itt például a, a napenergiára gondolok. Ez az ágazat e, virágzik Kínában, de ugyanakkor ö, egyre többet szennyeznek bár nagyok az ellentmondások, nagyok a különbségek Európa és a világ többi része között, de az európai országok között is Európán belül. A közelmúltban hozott döntések, amelynek értelmében Németország ö, ö, kevesebb támogatást nyújt a megújuló energiaforrások számára. Ez nem azért történt, mert nincs szükség rá az előállítók számára, hanem azért, mert ez is befolyásolja az energia árát. A megújuló energiákból származó energia többe kerül, és nem minden tagállam engedheti ezt meg magának. Vannak olyan tagállamok, amelyek más utat választanak, vannak olyanok, akik támogatásukat ugyanolyan szinten kívánják fenntartani, hogy mindenkinek megfelelő és azonos esélyeket biztosítsanak, és a célokat elérhessük. Végül felszeretnék vetni egy olyan kérdést, amely idevág, és többször is visszatér vitáinkban. Ukrajna kérdését szomszédunkban eléggé energiaigényes iparág és iparágak léteznek, de például nincsenek mérőórák, gázmérőórák. Az egyik politikusunk, egy volt külügyminiszter a következőt mondta. Ha segíteni akarunk Ukrajnának, valóban, akkor talán nem alternatív megoldásokat kellene keresni a gázszolgáltatáshoz, talán jobb lenne, ha ha gázórák felszerelését finanszíroznánk. Ezt megtehetné az EU. Így kézzelfogható eredményeket érhetnénk el, számszerűsíthetőeket, amelyek aztán prioritásokká válhatnának. 10 milliárd köbméternyi energia felhasználást csökkenthetne Ukrajnában. Amikor meg akarjuk erősíteni az védelmi politikákat, különbözőképpen tehetjük. Nem húzhatjuk rá ugyanazt a megoldást mindenkire. Itt nem ambiciózus célokról, célkitűzésekről van szó, hanem az egyes tagállamok sajátosságairól az eu belül, arról, hogy az EU vezető szerepet akar-e fölvállalni, de hát nem szabad elfeledkeznünk a szomszédainkról sem, illetve nem európai partnereinkről sem. Köszönöm szépen, még két hozzászólásra van időnk. Bitnyevszke kollega következik. Szanowni Państwo, Rzeczywiście bez globalnego porozumienia w kwestii... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha csak nem sikerül nemzetközi megállapodásra jutnunk, akkor nem tudjuk az éghajlatváltozást megfordítani. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a harmadik bekezdésre az állásfoglalásból, hogy ott szerepel ugyanaz a hiba, amit évről évre elkövetünk. Mégpedig az EU kiemeli, hogy azok az országok, amelyek már csökkentették kibocsátásaikat, a továbbiakban is ezt kell tegyék. Azonban nyilván azt tudjuk, hogy a környezetet védeni kell, de ez a tudatosság az Európai Unióban a legfejlettebb, a legelőre haladottabb, és az EU ezért a legjobb jogi megoldásokat kínálja a környezetvédelemre. Hogyha meg tudjuk győzni a legnagyobb szennyezőinket, hogy a szennyezéseket, a kibocsátásokat csökkentsék, az EU egyébként csupán a nemzetközi globális kibocsátások 10%-áért felel, nem szabad tehát egyoldalúan ígéretet tenni, hanem meg kell tenni mindent, hiszen nálunk vannak a legszigorúbb politikák a kibocsátás tekintetében, és ez pedig fricska lehet azoknak, akik nem hajlandóak szembeszállni az ipar képviselőivel. Remélem, hogy a bizottság a globális versenyhelyzetet is figyelembe veszi, ami a döntéshozatal szempontjából fontos szempont. Az egyik korábbi hozzászóló a kibocsátás áthelyezésről szólt, ez igaz, ez így is van. Azonban a kibocsátás áthelyezés nem csak azért valósul meg, mert az Európai Unión kívül olcsóbb a munkaerő, hanem azért, mert gyakorlatilag nincsen környezet, környezetvédelmi szabályozás az Európai Unión kívül. Tehát globális paktumra van szükség. Egyéb esetben az egyre szigorúbb szabályozások lényege köddé válik. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, kollega. Hát, Köszönöm szépen. Végighallgattam jó néhány hozzászólást, és Klip kolléga azt mondta, hogy nincs a megoldás, az egyetlen megoldás, hogyha a klíma problematikáról beszélünk. Ezzel teljesen egyetértek. Vigyáznunk kell arra, hogy realisták legyünk, és hogy meghallgassanak bennünket nemzetközi konferenciákon, és ne legyen az a reflex, hogy amit már egyszer elmondtunk, azt újra és újra ismételjük. Vonatkozik ez az EU-ra is egyébként. Nézzük meg, hol vannak a megfelelő eljárások, nem, egy, nem kell kioktatni egymást, de nyilvánvaló, hogy egy lengyel kolléga számára egészen más kihívások, más viták jelentkeznek a saját hazájában, mint mondjuk az EU egy másik országában. A biztonság egészen más szerepet játszik talán egyenrangú a környezetvédelemmel, vagy még magasabb szintű. És ha el akarunk érni valamit, akkor együtt kell fellépnünk. Azt hiszem a legutóbbi ciklusban ezt az ipari szakbizottságban, a környezetvédelmi szakbizottságban elég jól megvalósítottuk, meghatároztuk a célokat, merre is induljunk a jövőbeli klíma és energiapolitikában. Egy dolgot tudni kell, ha elkezdjük. Vagy megcsináljuk tisztességesen, vagy sehogy. Tehát ilyen valahogy a kettő között az szerintem a, a legrosszabb, amit létre lehet hozni. Akkor nem lesz tervezési biztonság, bizonytalanság lesz, és senki se tudja, hogy hol is tartunk valójában. Ilyen értelemben Európai Parlamentként fontos, hogy stabil keretfeltételeket alakítsunk ki, egy állásfoglalás folyamán is, és az állásfoglalásban nem mondjuk más, mint ahogy szavazzunk. Ma is láttuk már, ugye vasárnapi beszédekben, ünnepi beszédekben a legjobbakat mondjuk, minden olyan szép és minden jó, nem lehet elég vad, magasabbra, messzebbre, gyorsabban, ugye, és amikor aztán tényleg arról van szó, hogy egység, egyenlően kell elosztani a terheket, akkor szűk többséggel elutasítják demokrataként az ember ezt elfogadja, egyszer nyerek, egyszer veszítek, de azért ne keltsünk olyan várakozásokat, amiket nem tudunk teljesíteni. Ez egy realista megközelítés. Ne legyünk a leglassabbak a világon, mi álljunk az élre, meggyőződésem ugyanis, Németországban nálunk vannak szinte a legmagasabb energiárak, de azt is látom, hogy mennyi munkahely keletkezett. Tudom azt, hogy a, a hajógyárak szinte megszűntek. Nem azért, mert olyan ö, nagyon nagy előírásaink lennének, hanem arról van szó, hogy Dél-Koreával versenyzők, akik dömpingbe utaznak. Ezek a munkahelyek megszűntek, viszont a megújuló energia felváltotta őket. Egyszerűen új munkahelyek keletkeztek. Ö, ö, új öntödék is például egy olyan régióban, ahol azt mondják, hogy gyenge szerkezetű gazdasággal rendelkezik, egyébként a mezőgazdaság is csúszott visszafele, nem azért, mert túl drágák vagyunk, hanem a nemzetközi nyomás túl nagy. Ilyen értelemben kreatívnak kell maradni, és gondolni kell arra, hogy a gazdasági növekedést is ezzel generáljuk, de ez a gazdasági növekedés, ez váljék le a CO2 kibocsátásról. Ez egy nagyon fontos feladat így kell lépnünk. A végén az embereknek munkát kell adni, egzisztenciát kell adni munkán keresztül. Nincsen szabadalom, eh, amit csak megvesz az ember. Nincsen recept, amit az ember megvesz Olaszországra, Lengyelországra, Németországra, stb., hanem valahol egy középutat kell keresni. Atomenergia, ugye a német szociáldemokratával nem tudhatom energiáról vitatkozni, de hogyha a francia szociáldemokratával beszélek, megint más a helyzet, ugye? Tehát beszéljünk egymással, és keressük a közös utat, amit aztán következetesen végigjárunk. Grazie, grazie a tutti colleghi. Köszönöm. Köszönöm minden kollégának ezt a rendkívül gazdag vitát. Most a bizottságnak adom meg a szót Pádram asszonynak, a bizottság véleményét meghallgatandó. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok a képviselőknek! Először is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az Európai Parlamentnek ezért a nagyon tartalmas beszélgetésre, ami jól mutatja, hogy nagyon jól látjuk, jól értjük, hogy eh, mi forog kockán, és hogy milyen nagy kihívás előtt állunk. A globális kontextus jelen pillanatban szerintem egy eléggé ígéretes és pozitív. A hétvége során New Yorkban voltam, láttam a több, szá- több százezer embert, aki az utcára vonult, hallgattam a vezetőket, nem csak a csúcs találkozón, hanem a gazdasági fórumon, a progresszív országok találkozóján arról, hogy mennyire hajlandóak, készen állnak arra, hogy egy globális erőfeszítés részét képezzék, és az uniós eh, legfontosabb partnerek is lépéseket tesznek a legtöbb éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenység még mind, az USA esetében még mindig végrehajtói rendeleteken keresztül valósul meg. Kína öt éves terve is nagyon fontos éghajlatváltozási terv. A kínai partnerekkel együtt dolgozunk a kibocsátás kereskedelmi rendszer kidolgozásában. Ha megnézzük az európai szakpolitikai sikereket fontos megjegyeznünk, hogy a növekedés és a kibocsátás kereskedelem szétválasztása valami, olyan valami, ami már régóta sokan támogattak, úgy gondolom ugyanis, hogy a jogi lépéseink, jogalkotási eszközeink nagyon érdekesek lehetnek más partnereink számára is az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság megvalósítása terén. Az ilyen jellegű támogatás példája a Banki csúcs találkozón elhangzott világbanki nyilatkozat. 73 ország, 11 regionális szervezet és több mint ezer vállalat támogatta a Világbank nyilatkozatát. És azt hiszem, hogy ez jól mutatja, hogy némiképp sikerült megváltoztatni a hozzáállást, és felfedeztük mindannyian, hogy a tehetetlenségnek nagyon komoly ára van. Az ambiciózus globális terveinket folytatni kell. Az IPCC is kimondta, hogy ha Párizsban nem sikerül megállapodni, akkor 3,5-4 Celsius fokra felmehet a hőmérséklet emelkedése a század végére, és ahogyan sok képviselő kiemelte, ennek katasztrofális következményei lesznek. Nagyon fontos szakaszban jutottunk el a limai konferenciának ugyanis elősegítő jellegű megállapodásokat kell nyújtani annak érdekében, hogy nagyon jó, robusztus folyamatot indítsunk be. Párizs előtt. Az EU-nak a fő célkitűzése az az, hogy az információs követelményeket meghatározzuk, hogy az egyes felek megnézzék, hogy hogyan járulnak hozzá a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, hogy ezeket tudják értékelni, hogy mennyire tisztességesek, mennyire méltányosak és erőteljesek. Ezért nagyon fontos látni tisztán, hogy hol állunk most globális közösségként, a két Celsius fok alatti cél elérésében. A nemzetközi közösség tevékenységét, tehát valamilyen módon mérnünk kell. Azt is biztosítanunk kell, hogy a párizsi megállapodás tartós legyen. A két Celsius fokos és a globális kötelezettségvállalás közötti különbséget át kell hidalni. A technológiai fejlődés, a tudomány eszközeivel, és az országoknak ambícióikat felfelé kell kiigazítaniuk. Ehhez kollektív erőfeszítésre van szükség. Meg kell próbálnunk az adaptáció eszközeit kihasználni, illetve annak célját elérni. A fejlett országok narratíváját tovább kell finomítani, olyan folyamatokra van szükség, amelyek kézzelfoghatóak a partnereink számára is, és így módon ők is felhatalmazva érzik majd magukat, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. Végezetül pedig, amit Limában el kell érnünk, az az, hogy az elemi szöveg tervezetét megfogalmazzuk, ugyanis 14 hónap választ csak el a Párizsi csúcs találkozótól, és ezt már jóval a párizsi tárgyalások előtt köröztetni kell, úgyhogy már Limában fontos hogy jól átlássuk azokat a különböző elemeket, amelyek politikailag kiegyensúlyozott csomagot hoznak létre, és globális kollektív erőfeszítést tesznek lehetővé, amelyel közelebb kerülünk a 2 Celsius fokos célunkhoz. Köszönöm szépen! Grazie alla Commissione. Köszönet a bizottságnak, és azt hiszem, ezzel ebben a témában lezárhatjuk a vitát. Már csak egyetlen dolgot kell jelezni, az a határidők, módosító indítványok benyújtásának határideje október 8-12 óra, november 5-én szavazunk a szakbizottságban, a plenárison pedig november 24-én Strasbourgban. Így lezárhatjuk a 17. pontot is, és ahogy már említettem már az elején, módosítottuk a napi rendet, és egy pontot még hozzávettünk a napi rendhez, amely egy szóbeli kérdése vonatkozott a bizottsághoz egyes témák alakulásáról környezet szempontból. Eckhout kollega kérte ezt a zöldektől, úgyhogy már is megadom neki a szót, hogy vezesse be ezt a témát, és aztán röviden a bizottságnak. Eckhout kollega parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Ez az utolsó hozzászólásom ma Ez egyfajta follow-up, amikor Potocsnik eh, biztos úr járt az MV bizottságban a nyári szünet előtt, világosá tette, hogy ha az ember megnézi a javaslatot, amit a kérdésben vizsgálunk, a hozzáférés, az igazságszolgáltatás, az a élelmiszerfogyasztás és az endokrin diszruptorok, rombolók kérdése, készek vagyunk -e elindulni ezen az úton, de nem láttunk eddig javaslatot. Ez egy kicsit fura számunkra, mi is történik a bizottságban, az EU bizottságban. A javaslatokat a munkaprogramon ugyanis szerepeltették, tehát észrevették, hogy ez egy probléma. Tudják, hogy ez jelentkezik, mi parlamentként bizony ö, saját kezdeményezésű jelentéseket is készítettünk, szóbeli kérdéseket tettünk fel. Úgy tűnik, hogy a dolog beindult, aztán egyszer csak leállt. És zöldként azért tesszük fel a kérdést, mert kíváncsiak vagyunk, mi történik itt valójában. És tényleg mi akadályozza a bizottságot abban, hogy a javaslataival előálljon. Ami aztán még fontosabb, hogyha elolvassuk a hetedik környezetvédelmi akciótervet, mert az egy jogalkotási szempontból kötelező dolog, egy törvény, egy európai törvény, és abból idéznék azért röviden például az egyik prioritást élvező cél, a negyedik pont az EU-s polgárok környezeti ügyekben hatékony jogorvoslatra számíthatnak. Ez egy nagyon fontos dolog lenne aztán a, a, az EU a következő a, az EU alaposabb felül, vizsgálatát teszi, méghozzá kötelező kritériumok alapján a jogi fellépést. Aztán az endokrin rombolók esetében az Európai Unió egy a, az endokrin disz, diszruptorokkal kapcsolatban valamennyi EU jogalkotásban hatékony lépéseket tesz, ahol ezre lehetőség van. Tehát az ügyek rendelkezésre állnak, és a parlament többször rákérdezett erre, nem csak arról van szó, hogy ezeket a joganyagokat az Európai Bizottság kilátásba is helyezte, ez a hetedik környezetvédelmi terv része, amit a tanács elfogadott, tehát jogilag kötező, és a parlament is elfogadta persze. A kérdés most az, hogy miért tart ez ennyi ideig, és a kérdés az, hogy a hetedik program eh, kire, kire nézve nem kötelező jellegű. Ez egy fontos kérdés a bizottság felé. Tudjuk, hogy hol vannak, hol akasztják el ezeket az anyagokat. Ez a főtitkári poszt eh, a bizottságban, ahol ezek elakadnak a dolgok, tehát eh, nem kaptunk ígéretet arra, hogy ha most nem kapunk ígéretet arra, hogy ez megjelenik nem sokára, akkor vagy az MV elé kell idézni a főtitkárt. Mert abból indulok ki, hogy főtitkára is vonatkozik a hetedik program, környezetvédelmi keretprogram, és hogyha ne, rá nem vonatkozik, akkor a bizottság elnökével kell beszélnünk, mert tényleg a vitára kell sort keríteni. És ö, látom a kollégák ö, sok ügyben szembe mennek velem, de azért ez egy általánosan elfogadható, szerintem. Remély, valószínűleg lesznek még kérdések a későbbiekben is. Köszönöm. Most megadom közvetlenül a bizottságnak a szót, hogy válaszoljon a Ikhaut úr kérdésére, aztán pedig meghallgatjuk a többi képviselő hozzászólását. Hogyha szeretnének a bizottsághoz több kérdést intézni, akkor felkérjük majd a bizottságot, hogy újra válaszoljon. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Azért hívtak meg ma, hogy a szóbeli kérdésre válaszoljunk. Potocsnik biztos úr szeptember elején itt a szakbizottságban való részvétele során felszólalására reagáljunk a környezetvédelmi cselekvési programra vonatkozik ez a kérdés, amelyet 2013. decemberében fogadott el a parlament és a tanács a bizottság javaslatára. A hetedik környezetvédelmi cselekvési programot nem csupán általánosságban, hanem részleteiben is vizsgáltuk annak különböző kezdeményezései tekintetében, és a szükséges előkészítő intézkedéseket is nyomon követtük, illetve a téma lényegével kapcsolatos munkákat a minden négy javaslat esetében. Például az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, illetve a környezetvédelmi ellenőrzések. Ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy a bizottság szolgálatai a megfelelő kezdeményezéseket előkészítették, a hatásvizsgálat előírás. Ezeket a hatásvizsgálatokat a bizottság hatásvizsgálati igazgatósága is megvizsgálta, ami pedig az élelmiszer, illetve hulladék gazdálkodás témáját illeti. Ez sokkal láthatóbb téma, úgyhogy valószínűleg ezt azért önök is jobban ismerik. Idén nyáron a bizottság egy csomagot fogadott el a hulladékpolitika, illetve az Európai Unió hulladék célkitűzései módosítása tekintetében. A közleményünket egyébként a bizottság szolgálatai az élelmiszeripari hulladékkal kapcsolatban is elkészítették, de végül a bizottság által elfogadott csomagnak ez nem képezi részét, de szeretném felhívni a figyelmüket egy fontos elemre, tehát, hogy az élelmiszeripari hulladékkal kapcsolatos célkitűzések azt mutatják, hogy 2025-ig 30%-kal kell csökkenteni a hulladék mennyiségét, és ez az új jogalkotási javaslatban is szerepel. A többi elemet a bizottság szolgálatai előkészíték olyan elemeket, amelyek az nyár előtt elfogadott javaslatban is szerepelnek. Az endokrin diszruptorok esetében pedig elmondhatom, illetve megerősíthetem, hogy az előkészítő munkálatok, mint például a tudományos vizsgálat, illetve az adatgyűjtés már megvalósult, ezt a bizottság szolgálatai elvégezték, és az előkészítő munka pedig akár az Európai Bizottság határain is túllépett, az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség, illetve a közös kutatóközpont is részt vett ebben. Az Európai Bizottság tehát nagyon széles körű adatokkal rendelkezik a tudományos aspektusok tekintetében, hogy így módon meghatározhassa azokat a kritériumokat, amelyek az endokrin diszruptorokra vonatkoznak. Tehát én azt mondanám, hogy általánosságban a munkát elvégeztük, és a javaslat tartalmának előkészítését is elvégeztük. Azonban szeretném megemlíteni, hogy a négy javaslat közül legalább néhány nem szerepelt hivatalosan a bizottság munkaprogramjában, legalábbis ami a 2014-es munkaprogramot illeti. Ez nem a munkaprogram első részében szerepel, amelyet a bizottság kötelező érvényűnek tekint. Ez azt jelenti, hogy az a kezdeményezés elfogadása érdekében két elemnek kell teljesülnie minden egyes alkalommal, a műszaki előkészítés, illetve a politikai döntéshozatal elemének. A műszaki előkészítés már megvalósult, és e javaslatok tartalma gyakorlatilag elkészült, politikai döntéshozatalra van szükség, tehát hogy ezeket meg lehessen valósítani. Természetesen valóságtól elrugaszkodott lenne, hogyha azt mondanánk, hogy a, a jelenlegi bizottság utolsó hónapjában ezt meg lehet valósítani, azt gondolom, hogy a, hatá- a háttér már megvan, tehát az előkészítő munkát már elvégeztük a következő bizottsági kollégium számára. E szakbizottságnak is természetesen lesznek ezzel kapcsolatban feladatai, hiszen meg kell hallgatniuk majd az új biztosokat. Meg kell nézzük ezt a négy kezdeményezést, és valamilyen módon döntenünk kell azok tartalmáról, illetve elgondolkozni, tárgyalni arról, hogy ezeket el lehet-e fogadni vagy sem, és ha igen, hogyan. Tehát ennyit szerettem volna mondani, természetesen nagyon szívesen válaszolok bármilyen plusz kérdésre. Természetesen, ha tudok válaszolni ezekre, köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor most kezdjük a kollégák hozzászólásaival. Stice kolléga, tessék. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én most az élelmiszerügyre koncentrálom a megjegyzéseimet, amit itt az Európai Bizottság mesélt, az nagyon meglep. 2013 áprilisában, vagyis már régebben az Európai Bizottság maga jelentette be, hogy készít egy közleményt a fenntartható élelmiszerpolitikáról. Itt nem csak élelmiszer pazarlásról beszélünk, hanem egy sokkal szélesebb körű ügyről. Ezt akkor jelentették be, tehát 2013 év végére, vagy legkésőbb 2011 elejére ígérték ezt Potocsnik biztos úr a bizottságunkban is többször elmondta, hogy gyakorlatilag kész a munka. Aztán röviddel a választások előtt ö, ö, érzékeltette, hogy a közleményt elfogadják, és a bizottság közé teszi május 7-i ülés, május 7 ülésén, vagyis ö, még a választások előtt volt ez röviddel a bizottság főtitkárának nyomására és Barózó úr az elnök nyomására ez lekerült a napirendről mivel attól tartottak, hogy ez befolyásolná a választásokat, és akkor azt mondták, a közlemény majd mindjárt a választások után kikerül. Aztán volt a körkörös gazdaságról egy közlemény a bizottságtól, ott beszéltek néhány pontban az élelmiszerpazarlásról, de magát a közleményt nem készítették el. Aztán így fog mennek a dolgok, már több mint kilenc hónappal túllépték a határidejüket. Hát most azt mondják, jó, egy néhány hét még van az új bizottság működéséig, és most már nem kezdünk elfoglalkozni ezzel, miközben a bizottságnál jó szöveget dolgoztak ki, ebbe sok munkát fektettek, voltak konzultációk 2012-ben, a parlamentnek volt egy állásfoglalása is, ami konkrétan azt jelenti, hogy szinte kész van a dolog, minden kész van már hozzá, és a közlemény már eh, ki is szivárgott, őszintén szólva, és eh, gyakorlatilag a dokumentumhoz gratulálnom kell Potosnik úrnak is, és a munkatársaknak. És egyszerűen nem értem, hogy miről van szó. Gondoljunk a klímavitára, gondoljunk a kibocsátásokra, Egyszerűen nem értem, hogy mitől fél a bizottság. Miért fél a bizottság annyira attól, hogy egy jó dokumentumot tegyenek közzé, hogy a nyilvánosság előtt tényleg vita folyjon. Nagyon-nagyon kár érte, hogy ezt a dossziét nem ültették át egy nagy jogalkotási kezdeményezésbe. Tényleg úgy van, ezért felteszem a kérdést, tényleg az van, hogy Potocsnik úr felett is vannak még olyanok, az agrárbiztos fölött vannak-e még olyanok, vagy a klíma biztos fölött vannak-e még olyanok, akik erről tudtak gondoskodni? Konkrétan arról tudtak gondoskodni, hogy Barózó úr és a főtitkár Fendély asszony végül is ön maguk vállalták a fékfa Ez ezzel csatlakozom Eichhaut kollégámhoz, ha nem kapunk öntől választ, akkor a bizottság elnökét vagy a főtitkát fogjuk beidézni. Köszönöm szépen. Jávor Benedek következik. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák, én magam is szeretnék csatlakozni kollégámhoz, Tász úrhoz, és szeretném megemlíteni, a környezetvédelmi ellenőrzések témáját. A környezetvédelmi ellenőrzéseknek ugyanis nagyon fontos szerepe van az Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályok betartásának ellenőrzésében, és már 2008-ban az Európai Parlament már felszólított arra, hogy 2009 végéig egy jogalkotási javaslatot fogadjanak el ezen a téren. 2014 végénél tartunk, és semmit nem kaptunk itt az Európai Parlamentben. Szerintem ez elfogadhatatlan, és valóban ez egy komoly akadály az európai környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában. A kérdésem a következő, csatlakozva Stász úrhoz, hogy ez a javaslat, amely az információink szerint már készen áll, tehát a hatásvizsgálatot elvégezték, pozitív véleményt kapott a hatásvizsgálati igazgatóságtól. Úgyhogy kérdezném, hogy mi az akadály. A javaslatot miért nem kapta még meg az Európai Parlament? Ugyanis nyár eleje óta ezt már meg lehetett volna tenni. A környezetvédelmi ellenőrzések témája még rosszabb, mint az élelmiszeripari hulladéké, ugyanis a környezetvédelmi ellenőrzések témáját meg sem említik a bizottsági közleményekben vagy más dokumentumokban. Úgyhogy a kérdésem megint csak az, hogy ki blokkolja ezt a javaslatot, miért nem fogadták még ezt el, miért nem jutott el ez az Európai Parlamenthez, és mi a garancia arra, hogy az új bizottság biztosítja majd annak gyors elfogadását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerülendi kollega a liberálisok nevében parancsoljon. Elnézést, elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani a zöldeknek, hogy napirendre tűzték ezt a témát, bár az időzítés kicsit szerencsétlen, de minden esetre előttünk a téma. Két évvel ezelőtt kezdeményeztem egy levél írását az MV nevében Barózó elnök úrnak, hogy ugyanerről panaszkodjunk. És a kérdést a Katalin napi Catherine Dray uh, fiókjában uh, feküdt el, de hát látom, hogy a bizottság uh, képviselője hangosan nevet, úgyhogy valószínűleg uh, fején találtam a szöget, de valahogy nem bírt a főtitkár uh, asztalára kerülni ez a téma. Attól tartok, Hogyha az új bizottság új programját, illetve a bizottság levelét tekintem az új biztosokhoz, ez most már kinőtt a Berliamon kereteit, I think this is really unacceptable. Ez politikai szempontból elfogadhatatlan. Egy normális nemzeti parlamentben, ha egy miniszter ígér valamit, és ezt nem tartja be, akkor a parlament kirúgja. Valahogy ebben a parlamentben más a helyzet. És ezt még mindig nem értem, hogy miért van az, miért lehetséges az, hogy a bizottság ezt megúszza. És tudom, hogy a második Barózó Bizottság már a végénél tart, vagy végét járja, további javaslatokat már nem is várok tőlük. Továbbra is úgy hiszem, hogy ez elfogadhatatlan. És hogyha bizottságtól azt hallom, hogy idézek, a hetedik környezetvédelmi keretprogramot részletesen nyomon követik, feltételezem, hogy a hetedik környezetvédelmi keretprogram a környezetvédelem terén a bizottság intézkedési tervének tekintendő. Ha igaz ez, akkor a Juncker bizottság politikai ígéretének is tekintendő a jövőre vonatkozóan, nevezetesen, hogyha a hetedik környezetvédelmi keretprogramban minden egyes ígéret nem teljesül, alapja lesz annak, hogy Juncker elnök urat ide hívjuk a szakbizottság elé, vagy a parlament elé. Azt hiszem, hogy ez csak egy kezdeti stádium most egy hatalmas politikai küzdelemben. Köszönöm szépen, Auken kollega nő parancsoljon. Köszönöm. Kiegészíteni kívánom csak azt, ami eddig elhangzott. Húsz évig voltam a Dán parlamentben, azóta vagyok itt, hogyha ez történt volna egy jogalkotási folyamatból, tehát persze egy jogalkotási folyamat elhúzódik, hosszantarta, és nyilvánvalóan árnyék előadó voltam az Exxon programban, és megtárgyaltuk a tanácsra, stb. Mindenki részt vett ebben, és utána szavaztunk róla. egy tényleges politikus így dolgozik, nem amikor a, az asztal alatt intézzük a dolgokat. Úgy gondolom, világossá kell tenni, hogy mi történik valójában és valóban a, ez egy nagyon fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, tehát ez az én gyerekem valahol, és olyan büszke voltam, hogy ezt az összes tagállamban átültették időközben ez egy fontos dolog volt, eh, hiszen a civil szervezeteknek egy eszközt adunk a kezükbe, és akkor itt akasztjuk el az Európai Unió szintjén, pedig mi hát ígéretet kaptunk erre. És kiszorítjuk a polgárainkat, eh, eh, nem élhetnek a, a jogatta lehetőségeik, a, ez a hitelességünket ássa alá. A parlament, az egész rendszer hitelessége kérdőjeleződik meg, és tényleg kíváncsi vagyok, mi történik. És nyilván itt van a nagy koalíció, de hát végül pedig az endokrin rombolók vagy diszruptorok számos országban ez egy fontos kampánytéma volt, azt kell, hogy mondjam. A választások előtt sokat foglalkoztak ezzel Dániában, a közvéleményt ez foglalkoztatja és tényleg meg kell vizsgálni, hogy a még meg nem született gyermekekre ennek tényleg hatása van, vagy a, a férfiak termékenységére is, ugye a hősök, a férfiak, és, szám, és amik ők is a dolog élére álltak, amikor kiderült, hogy ez mondjuk az ő termékenységüket kezdi ki, de, hát, és időközben ezt ki lázászlomra tűzzük, és nem történik semmi a kampány idején ígéretek hangzottak el, foglalkoztunk ezzel a témával. Ez, 98-ban volt az utolsó rendelet, amikor ezzel foglalkoztunk. Tehát mi mobilizáljuk az embereket, és utána nem történik semmi. Tehát az Európa Bizottság nem hajlandó ebbe közreműködni. De hát látjuk, hogy képesek vagyunk bizonyos dolgokat megtenni, ha van egy politikai hitelességük, de erre feltétlenül szükség van. Ezért aztán nagyon bízom abban, hogy nem csak Potocsnikról van szó, aki takasztja a dolgokat. Az ír elnökség idején emlékezzünk, már akkor az átültetést szolgalmaztuk. Viták voltak, de kíváncsian várom a <laughs> választ. Grazie, abbiamo adesso... Köszönöm. Torvalds kollég az utolsó hozzászóló és ha nincs más, aki hozzá szeretne szólni, a bizottság következik. Csak röviden. Hát bizonyos szempontból vicces volt végighallgatni a bizottságot, hogy rövid legyek. Azt mondták, minden megtörtént, illetve mindent megtettünk, de semmi nem történt. Ez egy jól ismert ö, orosz kolhoz beli 30-as évekbeli anekdótára emlékeztet. Stalin azt mondta, mindent megtettünk, mindent megtettünk, de a, nem tudtuk betakarítani a termést. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságé a szó a válaszadás jogán. Köszönöm, elnök úr. Generikus módon válaszolnék azon aspektusokra, amelyekre válaszolhatok itt ebben a házban. És azt szeretném elmondani, hogy ha el is múlt az idő, megpróbáltuk a legjobban felhasználni, hogy megerősítsük a tudományos hátteret a tények és az érvek érdekében. A tudósokkal, a szakemberekkel, környezetvédelmi ellenőrökkel, egyéb szakemberekkel együttműködve, annak érdekében, hogy az elképzelések elfogadhatóságát előte, elősegítsük, amelyek alapját képezik a bizottság szándékainak. A tagállamokkal is együttműködtünk, és ez így lesz a jövőben is, hogy elősegítsük az elképzelések elfogadhatóságát, illetve az utat ezen javaslat irányában, ha elfogadásra kerül. Végezetül annyi megjegyzést szeretnék még tenni, ugyanis önök közül valaki több megjegyzést is tett ezzel kapcsolatban. Ennek a háznak az érdeke ebben a témában teljesen legitim és jogos, a valós világban tapasztalható fejlemények tükrében. Ezekre kell figyelni, és nem lenne jó, hogyha szemet hunynánk ezek fölött. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy továbbra is legitim az érdeklődésük, és legyen is az. És egyébként ezekben a témákban lényegi dialógust is folytatunk ezzel a tisztelt házzal. És ha továbbiakban támogatják a bizottság fellépését ebben a témában, a politikai üzenet sem sérülhet. Köszönöm szépen. Ringraziamo la Elnök, nagyon köszönjük a bizottság válaszát, és ezen kiegészítő ponttal a napi rendünkön lezárjuk a ma délutáni munkát. Holnap 10 órakor folytatjuk a koordinátorok ülését követően. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok!